A szabálynak megfelelően a megfelelő illetékes szervekhez továbbítottik. Ezen kívül a bukaresti fellebbviteli bíróságra utalnék, egy olyan döntés megsemmítésével kapcsolatban, amely Viktor Bustinaru képviselőre vonatkozik, úgyhogy ezzel lezárjuk az őre vonatkozó eljárást.